elérni az ALDE, az egyes és a kettes módosító indítványra nemet mond, viszont a hármast el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Filip Lambert kolléga kapja meg a szót.